Nagyon szépen köszönöm az támogatásukat, jelenlétüket. A szavazat magyarázásokkal, magyarázatokkal folytatjuk. Sulla relazione dell'onorevole Busuttil. A Busuttil jelentéssel kapcsolatban. Az EU és a Barbados közötti megállapodással kapcsolatban egy perces szavazat magyarázásra kerülhet sor, mégpedig Masip Hidágo Antonio úr szájából öné a szó. Elnök úr, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy én rám gondolt. Elnök úr, az az én szavazat indoklásomra gondolt? Elnök, igen, a Buzutil jelentésről van szó, amely az LK és a Barbados közötti megállapodásra vonatkozik. Elnök úr, köszönöm szépen. A Barbados Szent Kitts Seychelles re vonatkozó jelentésekre igennel szavaztam. Szerintem az elnök félbeszakítja. Olyan nagy a hangzavar a teremben, hogy nem halljuk egymás hangját megfelelően, mondja az elnök. Igen, elnök úr, jónak tartom, hogy az állampolgárok szabad mozgására és a bürokrácia leépítésére törekszünk ezzel jelentésekkel. Itt a kölcsönösségről van szó mindig, ez nagyon fontos, de tiszteletben tartva ezen említett országokat szeretném én is fokozni a jó kapcsolatot ezen országokkal. Hangsúlyoznám, hogy itt szuverén államokról van szó, de jó lenne, hogyha beoltanák magukat egy sokkal veszélyesebb vírussal szemben, mint amilyen ez az A vírus, ez az adóparadicsomok vírusa, ami a gazdasági válságra nézve is nagyon súlyos, hiszen olyasmit láthatunk, amit eddig talán még nem sikerült felszámolni, de azért ne legyünk naivak. Lehet, hogy máshol aktiválódnak ilyen esetek. Spanyolországban a Gürtel eset egy nagyon komoly korrupciós eset, amely a tőke szivárgással is összefügg. Úgyhogy arra ösztönözném a tanácsot és a bizottságot, hogy ragaszkodjanak ahhoz, hogy beoltsák magukat az illetékes érintett államok az adóparadicsomok járványával szemben. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm szépen, Masip úr! Köszönöm szépen ezt a nyilatkozatát. Most pedig áttérünk Szikierszki úr Adam Szikierszki szavazat indoklására. Ez a Koelgyó jelentésre vonatkozik. A Schengeni vívmányok ellenőrzését, alkalmazását ellenőrző értékelési mechanizmus. Szikierszki úr a szó. Köszönöm szépen. A Schengeni megállapodás nem olyan régi, de Európát eh, átalakította, ugyanis eh, az emberek számára lehetővé tette a határokon át eh, való mozgást. Éppen ezért a Schengeni megállapodás az integráció szempontjából egy győzelem, egy vívmány, ugyanakkor egy komoly kihívás elé állítja az új tagállamokat, ami a külső határok védelmét illeti. Felmerültek nehézségek a személyek szabad mozgásával kapcsolatban, ami a határos országokat illeti, például Lengyelország és Litvánia esetében. Azt figyeltük meg, hogy egy új akadály jelenik meg különböző országok között, és ezek a megfelelő családi, szomszédsági kapcsolatokat is nehezítik. Itt történelmi okokról is szó van. A tagállamok hatóságai illetékesek azért, hogy a Schengeni ellenőrzési rendszert megvalósítsák, de ezt elhamarkodott módon tették. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szikierszki úr. Úgy látom, hogy nincs több szavazat indokolás, úgyhogy ezzel akkor ezen elberekeztem az ülést, és jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez.